L'ultimo. Ah, eh? Come? Ah, sì, penultimo. Abbiamo il penultimo punto l'ordine. A napi rendünk utolsó pontja a háborús bűncselekmények és az emberiesség elleni bűncselekmények, többek között a népírtás során elkövetett emberi jogi megsértés elleni fellépés. Megadom azonnal Christian Dan Prédának a szót, ő az előadó, elmondja, hogy mi is jelenleg a helyzet. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak a kollégáknak, akik módosításokat nyújtottak be. Sokkal több kollega nyújtott be módosítót, mint ahányan itt jelenleg jelen vannak. 195 módosítót terjesztettek be, én jó magam több mint tízet, mert azt szerettem volna, hogy olyan témákat is, olyan kérdéseket is bevegyek, amelyek az eredeti dokumentumban nem voltak benne. Ugye az előzetes tervezetben. Ami a módosításaimat illeti, fel akartam hívni a figyelmet arra, például a 138-as módosítóban, hogy mennyire fontos az, hogy hatékony módon tudjuk károsítani, kártalanítani, bocsánat, az áldozatokat. Hogy hogyan lehet kezelni ezt. Természetesen figyelembe kellett vennem azokat az információkat, amelyek Gambia és Dél-Afrika kivonulását illeti a szerződésből, a római szerződésből. Továbbá a 109-es módosítóban aláhúztam azt, hogy mennyire fontos az Európai Unió akciója a nemzetközi együttműködésben, és a 110-es módosítóban pedig aláhúztam azt, hogy mennyire fontos a együttműködés a római szerződés minden állama köz, között és az Európai Bíróság között. Ezek a módosítók bizonyára lehetővé teszik, hogy kompromisszumos módosítókat alakítsak ki. Ami a 134-es módosítót illeti, amelyet én magam terjesztettem be, aláhúztam azt, hogy mennyire fontos az államok univerzális jogrendszere, tehát a tagállamok uni, univerzális jog alkotása. Mellesleg más kollega is foglalkozott ezzel a témával ami pedig más politikai frakciók képviselői által beterjesztett módosítókat illeti. Elmondhatom, hogy ugye volt a jelentésnek egy előzetes tervezete, egy szövege. Minden olyan módosítót üdvözlök, amelyek a nemzetközi vonatkozásokkal is foglalkoznak. Nevezetesen meg kell nézni, hogy az Európai Unió milyen szerepet játszhat a felelősség terén, hogyan lehet védelmet nyújtani, például a 176-os módosítóban szólunk erről, az ICC és az Európai Unió együttműködése kapcsán az Európai Unió és a bíróság kapcsolata. Ezek a módosítók természetesen kiegészítik mindazt, ami a különböző témákat illeti kompromisszumos módosítókat fogok kidolgozni ezen módosítók alapján. Aztán ott vannak azok a módosítók, amelyek a népírtás, a háborús bűncselekményekkel kapcsolatosak, és a jövőre is vonatkoztatok néhány megjegyzést, hogy hogyan lehet kezelni ezt az egész helyzetet, mi a nők helyzete ebben a vonatkozásban. Nagyon jó volt a nőjogi és esélyegyenlőségi szakbizottsággal az együttműködése. Azonban úgy gondolom, hogy a különböző népírtásokkal kapcsolatosan nem ez a jelentés az, amelyben ezeknek helye van. Ugyanis a jelentésnek teljes mértékben más lenne a célja, hogyha a vég nélküli témát is bevenném a népírtásokkal kapcsolatosan. Én úgy gondolom, hogy ez elég kockázatos lenne, ugyanis jelenleg a jelentésnek az a célja, hogy az Európai Unió politikájával foglalkozzon, hogy hogyan tudja az Unió kezelni a háborús bűncselekményeket, meg kell határozni azt, hogy hogyan kell felépni a bűncselekmények ellen. Éppen ezért nem gondolom, hogy vissza kell térni olyan témákra, mint az örmény népírtás és más népírtások, amelyek természetesen nagyon fontosak, és a múltban a parlament is foglalkozott ezekkel, én jó magam is foglalkoztam ezekkel, és együttműködtem más politikai frakcióból a kollégákkal abban az állásfoglalásban, amelyben például kértük, hogy kértük a török hatóságokat, hogy, kezel, hogy kezeljék, vegyék figyelembe az örmény népírtást. De most a jelen, jelentésnek nem az a célja, hogy visszatérjünk ezekre a népírtásokra ami a nem állami szereplők bűncselekményeit illeti, például figyelembe véve most a szíriai helyzetet, rá kell mutatni, hogy kik azok a szereplők, akik elkövetik ezeket a bűncselekményeket, és nem állami szereplők. Ugye figyelembe kell venni a, azt, hogy az ENSZ-ben leblokkolták a helyzetet Oroszország és Kína, itt mindenképpen sürgős akcióra és fellépésre van szükség. Az ENSZ biztonsági tanácsának létre kell hoznia egy nemzetközi bíróságot. Most már itt nem a Daesh, az ISIS bűncselekményeiről van szó, hanem Assad elnök bűncselekményeiről, amelyek nagyon is kegyetlen mm, bűncselekmények. Korraó úr és ugye azt kéri, hogy ne beszéljünk többet az ISIS-ről, hanem csak Daesh-t említsünk. Tehát a koherencia értelmében jobb lenne az ISIS és a Daest e- együtt említeni. Korau most nincs itt, de nagyon érdekes lenne mellesleg egy vitát indítani e témáról, nevezetesen, hogy esetleg az egyik elnevezéssel kell használni, például se az ISIS, se a Daesh. Ugye itt ott van a kalifátus is, de ebben a jelentésben nem nyithatjuk meg ezt a vitát. Az én javaslatom az az, hogy együtt használjuk ISIS, Daesh elnevezéseket ami a Boko Haram bevételét illeti, valamint a címet illeti. Boko Haram felépése ugyanolyan ö, súlyos, mint az ISIS-Daesh felépése. Itt is nemzetközi bíróságnak kellene ítélkeznie, mert emberiesség elleni bűncselekményekről van szó, és fontos mm, ilyen bűncselekményeket, mint például amelyeket a Daesh elkövet, nemzetközi szinten e, elítélni, és nemzetközi szinten, szinten kell ítélkezni. Még egyszer köszönetet mondok a kollégáknak, akik beterjesztették a módosítókat. Nagyon konstruktív volt a munka az árnyékjelentéstevőkkel is. Megpróbálunk megfelelő dátumot találni mindenki számára a következő munkákra, és természetesen számítok a kollégák eh, részvételére a különböző frakciókból. Fontos, hogy eh, sokan nyújtottak be módosítókat, és fontos, hogy sokan vegyenek részt ebben a munkában. Eh, még egyszer nagyon szépen köszönöm mindnyájuknak a figyelmet. Merci. Köszönöm szépen. Most pedig az árnyék jelentéstevők következnek. Az első árnyék jelentéstevő következik. Thank you. Of course I Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy a mi frakciónk is nagyon fontos, de hát azért nem mi szoktunk az elsők lenni, és nem hallottam jól a nevemet a bejelentésben. Elnézést, hogy elbambultam. Köszönöm szépen ezeket a jól kidolgozott aktualizálásokat, vagyis arról való tájékoztatás, hogy mivel szeretnék mindezt kiegészíteni, és milyen irányt szeretnének venni. Úgy gondolom, hogy nagyon alaposan meg kell vizsgálnunk, hogy milyen módon lehet a legszörnyűbb bűncselekmények elkövetőit felelősségre vonni. Mivel még nem jött létre a Nemzetközi Büntetőbíróság mellett olyan nagy támogatás, fel kell tárnunk más módokat is arra, hogy az elszámoltathatóságot hogyan tudjuk érvényesíteni a Nemzetközi Büntetőbíróságról szemben, vagy más büntető háborús törvényszékekkel keresztül a nemzetközi jogérvényesítés érdekében. Az a gondolat, amelyet elmondott, azzal kapcsolatosan, hogy a népírtással kapcsolatosan is vitát kellene tartani. Valóban, ez nagyon is értelmes felvetés. Próbáljunk úgy választ találni erre ezekre a kérdésekre, hogy ne akadjunk meg a kölcsönös vádaskodások szintjén, hanem feltárjuk a valós felelősöket. A népírtás, az emberiesség elleni bűncselekmények, különösen Szíria esetében lényegesek, eh, amelyeket az úgynevezett iszlám állam vagy Daesh követett el. Például a vegyi fegyverek bevezette, bevetése, civilek és gyerekek ellen gyakorlatilag elképzelhetetlen, hogy ezeknek a bűnöknek az elkövetését ne büntessük, és az felelősöket nem vonjuk felelősségre. Köszönöm azoknak, akik támogatják ezeknek a bűncselekményeknek a feltárását. Sajnálatos, hogy az ENSZ nem tud nagyobb eréllyel fellépni ezen bűncselekmények ellen. Mindenesetre mi itt Európában erősen ellást kell, hogy foglaljunk, és vezető szerepet kell felvállalnunk. Ez a második vita, amit tartunk ebben a kérdésben, nagyon remélem, hogy erősen tudjuk támogatni ezt a jelentést, és hogy majd ezt utókövetésre is tudjuk küldeni, vagyis nem csak ajánlások lesznek ebből, hanem eh, megfelelő cselekvés is, felelősségre vonási lehetőségek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm a jelentést és a módosítókat. Úgy gondolom, hogy különösen amikor nem állami szereplőkről beszélünk, a 13. módosító egyébként erről is szól, szólunk az univerzális joghatóság kérdéséről, vagyis az új tagállamok eh, az egyes zsihadistákat bíróság elé állíthatják, és van egy új, új módosító, amely arról szól, hogy az emberiességi nemzetközi jogot nem tartják előképpen tiszteletben. Egy nemzetközi konferencián eh, gondolkodunk közösen arról, hogy az adagyűjtést hogyan lehet hatékonyabbá tenni, illetve hogy hogyan lehet nyilvánosságra hozni az ilyen jellegű konfliktusokat. Szíria esetében látjuk, hogy vannak adatok, és van egy törvényszék is. Ez releváns, és igen. És szeretném azt is elismételni a főképviselő asszony irányában, hogy évente hozzák nyilvánosságra azoknak a támadásoknak az elkövetőit, akik, amelyekben iskolákat vagy kórházakat céloztak meg. És van egy teljesen új módosító, amely arról szól, hogy felhívjuk a tagállamokat, hogy erősítsék meg az alapvető emberi jogi eszközöket, és azt kérjük, hogy az EU többet tegyen a tájékoztatás és képzés tekintetében már ami a nemzetközi humanitárius jogot illeti, sürgesse ennek az alkalmazását, és a kétoldalú eszközöket is megfelelően alkalmazza, elősegítve a megfelelést a nemzetközi emberi jognak ön is felvetett az önmódosítójában egy plusz kérdést, vagyis a, az áldozatok jogainak védelme, hogy ez, ezt szem előtt tartsák minden tevékenységben, a büntetetlenség elleni fellépésben. És van még egy dolog, a 18. módosító, amely a biztonsági tanács felelősségéről szól, vagyis hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság elé vigyen ügyeket. A módosítónkban elmondjuk, hogy sajnálatosnak tartjuk, hogy ez kudarcot vallott, többször blokkolták, és azt sürgetjük, hogy az EU támogasson kezdeményezéseket a vétó használata ellen az ENSZ biztonsági tanácsában az tömegatrocitások esetében. És van egy másik módosító, amiben kiegészítjük a szöveget azzal, hogy a ratifikációt a kampala módosítókkal is figyelembe kell venni, és beszélünk arról, hogy bizonyos tagáll afrikai államok esetében a visszalépés az egy lehetőség-e. Nem tudom, hogy a fordítás az jól sikerült-e, de ez egy, egyelőre még napi renden van. Köszönöm szépen, Enrique Guerrero aki nem tud itt lenni, azt kérte tőlem, hogy mondjam el a nevében, hogy köszönetet mond a jó munkáért Préda képviselőnek. 27 módosító terjesztett be más kollégákkal együtt. Vannak olyan módosítók, amelyek például a 27-es 38-as, amelyek inkább eljárás jogi technikai szempontból mm, módosítók, például ugye az elnevezés, amiről itt szó volt, aztán az Európai Unió, a Nemzetközi Büntetőbíróság kérdése, a tagállamok finanszírozási lehetőségei, amelyel amelyel fenntarthatnák a nemzetközi büntetőbíróságot. Ezek az alapvető célok, éppen ezért ratifikálni kell a dokumentumokat. Ami itt aggasztó, az az, hogy Izrael, Izrael Szudán, Oroszország nem akarnak részesei lenni a római szerződésnek, a 89-es szikbe a háborús bűncselekményekről be kell venni újabb módosítókat. Együtt kell működni a Nemzetközi Büntetőbírósággal. Természetesen itt vannak nehézségek technikai és politikai szempontból. Préda képviselőtől azt kéri, hogy ne csak a Daesh-t vegye be, hanem a Boko Haremet is, tehát e, a szociál, de, szocialisták és demokraták tehát ezt kérik, és én olvastam fel az ő véleményét, most pedig Hemas Sziké asszony következik. Hello, good afternoon everybody. Um, uh... jó, est, jó napot kívánok mindenkinek, örülök, hogy itt vagyunk ezen a nagyon hasznos vitán. Nagyon sok módosítót átolvastam, amennyit csak lehetett, és először is örülök, hogy ez mindez erősíti a szöveget, elsősorban az áldozatokra, a sértetekre, a gender kérdésekre, tényekre összpontosít. Talán Hadd reagáljak néhány módosítóra, itt elhangzott, és ami aggodalomra adhat okot. Lopiller asszony említette, az iskolák, kórházak ellen indított támogatásokat valóban az Európai Uniónak egy ilyen jelentést nem biztos, hogy ki kell adnia. Úgy gondolom, hogy sokkal inkább az ENSZ feladata lenne ez. Az országoknak például egy mentsük meg az iskolákat nyilatkozatot lehetne aláírni, de azt hiszem, hogy lennének olyan kollégák, akik aggódnának amiatt, hogyha az EU adnak ilyen jelentést. Lehet, hogy a konkrétan erre vonatkozó módosítók nem annyira tetszenének, de a 147-es talán még ami a konfliktusok során a nemi erőszakokra vonatkozó különleges referens posztjáról szólna. Van már egy úgynevezett gender tanácsadó, tulajdonképpen ez az ő feladatába tartozna, és a 76-osra, hogyha visszaugorhatnék, tulajdonképpen ezeket már a képzésekbe bevettük. Talán lehetne azt mondani, hogy a képzés kérdésében tovább szeretnénk dolgozni. Azt is tudjuk, hogy a, az RTP-re, a keresztényekre már van egy külön projektünk, talán erre vonatkozóan javaslatokat lehetne megfogalmazni, de hát teljes mértékben támogatjuk ezeket a módosítókat, azt azért elmondanám. Köszönöm Hát nincs sok hozzátennivalóm az elhangzottakhoz. Köszönetet mondok a kollégáknak, akik elmondták a véleményüket, beleértve Guerrero kollégát, akinek a véleményét te olvastad fel. Természetesen az árnyékjelentéstevőkkel is konzultálok. Remélem, hogy jó eredményeket fogunk együtt elérni. Köszönöm szépen! Annyit szeretnék mondani, mondja az elnök, hogy az AFET bizottságban május 30-án lesz a szavazás, tehát még tovább kell dolgozni. Most pedig áttérünk a napi rend utolsó pontjára, itt nevezetesen a kérdések órájáról van szó, három kérdés van. Az egyiket Barbara Lochbiller asszony terjesztette be, megadom neki a szót. Köszönöm szépen. Nos, ez a kérdés Mauritániával, Mauritániról szól. 2014-ben a Piranda munka keretén belül elfogadták erre vonatkozóan az állás állásfoglalást, felszólítottuk a, ma, a mauritániai kormányzatot, hogy a rabszolgaság ellen tegyen lépést, amit előteltünk 2016-ban. A, a mauritániai rabszolgaság elleni mozgalom 30 aktivistáját bebörtönözték, három aktivistát egy ö, fellebezési kérelem után kiengedték, de ketten még mindig börtönben vannak. A rabszolgaság eltörlése több oldalú fórumokon is fellepült, az, e, felmerült az EU delegáció két aktivistát, a két aktivistát, aki még mindig bebörtönözve van, szeretné szabadon engedetni. A, a kereskedelmi kapcsolatok kérdéskörébe is a rabszolgaság kérdését fel kell vegyük. Sábek úr. Good afternoon. <clears throat> Thank you. Thank you. Jó estét kívánok, vagy jó napot kívánok, köszönöm szépen. Valóban, ami a 2014. decemberi állásfoglalást illeti, ez ugye két évvel ezelőtti, és sok minden történt azóta. Egyebek között Biván urat akit letartóztattak és bebörtönöztek, a bíróság határozata alapján 2016-ban kiengedtek. 13 további bebörtönzöttről éppen most hallottuk, aránytalan börtönbüntetést kaptak. Tizet kiengedtek, egy valakit később, még ketten vannak börtönben, Irán Muszán és Abdelán Ifek aktivisták. elfogadott a, a mauritániai hatóság 2015-ben egy rabszolgaság elleni törvényt, a maximum büntetés kiszabására külön törvényszékeket hozott létre. A A jogi keretek azonban egyetlen egy mondatot tartalmaznak csak rabszolgaságról. A jogszabály végrehajtása pedig igen gyenge. Nincs semmiféle nyomozás, vizsgálat. A 13 bebörtönzött börtönben való kínzásával kapcsolatban sem, tehát a jogi keretek végrehajtása eh, igencsak hiányos. Volt egy EP eh, e delegáció Mauritániában néhány héttel ezelőtt februárban. Köszönetet szeretnénk mondani ezért az Európai Parlamentnek, hogy ellátogatott az országba, és több kérdést eh, nek utána járt ezek között a rabszolgaság. Egy közös nyilatkozatot eh, adtak ki a mauritániai nemzeti gyűléssel, és a, a mauritániai EU kapcsolatokra vonatkozó különböző megállapításokat is közzétettek. Talán az általános kapcsolatokról elmondhatnám, valóban széles körűek ezek, de igen bonyolult biztonsági régióban vagyunk, biztonsági szempontból bonyolult terrorizmus, a G5-ök dolgoznak, a gazdasági, szociális fejlődésen dolgoznak, halászat, kereskedelem, regionális integráció és a vallási radikalizálódás elkerülésén is. Nagyon fontos kapcsolat tehát a régión belül Mauritániával való kapcsolat, és nagyon fontos, de nem mindig könnyű partner az emberi jogok kérdése, személyes szabadság és egyéb alapvető értékek szintén integráns részét képezik az országgal való kapcsolatainknak. Ami a három kérdést illeti, gyorsan szeretném elmondani, hogy természetesen több mindent tett az EU delegáció a tagállamokkal koordinálva. Aktívak voltunk, és az emberi jog kérdését rendszeresen felvetjük a politikai kontextusban, politikai párbeszédben, egyéb formális, nem formális, hivatalos, nem hivatalos alkalommal. A figyelemfelhívás fontos, és próbáljuk a fejlődést kierőltetni. Ami a bírósági ügyeket illeti. A delegáció és a tagállami koordináció alapján eh, részt tudtunk venni egy bírósági eljáráson, és eh, meglátogathattunk egy bebörtönzött aktivistát is. Találkoztunk helyi szinten és a központban dolgozó emberi jogvédőkkel, Ernst Stabilámmal is, aki mellesleg nem igazán közkedvet a mauritán határ, hatóságok szemében, de nagyon fontos kapcsolattartó. Különböző projektek is vannak az emberi jog, jogállamiság terén. A bizottsági kollega talán majd további részleteket tud ezzel kapcsolatban elmondani, hiszen nagyon fontos. A másik a két emberre vonatkozóan, akik még fogvatartásban vannak. Nos, ugyanaz a fajta tevékenység, mint korábban a, meglátogatták az aktivistákat, és igen, fontos tárgyalásokat folytattunk itt Brüsszelben is a tagállamokkal a továbbiakról. Nagyon fontos kapcsolatok ezek, és mindkét bebörtönzötet egy olyan börtönbe vitték át, amely igen távol van, mint egy ezer kilométerre a fővárostól, nagyon nehéz tehát például ellát, meglátogatni őket, nem is lehet külön előkészületek és a hatósági engedélyek nélkül eh, sajnos. De benne van az opcióban. Továbbra is szeretnénk nyomon követni különböző eszközökkel, lehetőségekkel mindezt megvalósítani. Ami a harmadik kérdést illeti a kereskedelmi kapcsolatokat. Nos, a szélesebb keretek természetesen a katonopartnerségi partnerségi megállapodás, az alapértékeket fogalmaztuk meg ebben, és megállapodtunk a mauritániakkal. A halászati megállapodás szintén már úton van, és mindenféle partnerségi megállapodásnak az alapja Kotonuval. Ugyanez vonatkozik a, arra a kezdeményezésre, amivel Mauritánia számára a, az európai piacot elérhetővé tesszük. Az emberi jogok kérdése azonban következménnyel lehet erre a területre. Nagyon nehéz, tehát mondom, nagyon ö, nehéz konkrét eseteket feltárni, ahhoz részletes vizsgálatokra lenne szükség, és ezt nem könnyű ott elvégezni külsősként. Most úgy gondolom, hogy ennyit tudok csak el, jelenleg mondani, emlékeztetve mindenkit arra, hogy az emberi jogok kérdése, alapvető érdés, értékek kérdése rendszeres és visszatérő politikai párbeszédünkben különböző formátumokban megjelenik. Igyekszünk igyekszünk a kommunikációs csatornákat nyitva tartani, konstruktív párbeszédet folytani, és nem akarunk sem nyíltan, sem diszkrétebb formában nyomát gyakorolni. Például akkor, amikor a bírósági határozatokat meghozták a 13 e, ILA aktivistára vonatkozóan, akkor sem tettünk nyilvános nyilatkozatokat. Úgy gondolom az általános együttműködés és fejlesztési munka a befogadást kellene, hogy hangsúlyozza a társadalmon belül, hiszen ez az ország szociális-gazdasági fejlődésének fejlődése, és különösen az ifjúság szempontjából pontos. A migráció kérdését is megvizsgáltuk ezzel összefüggésben, és azt javasoltuk, hogy javasoltunk bizonyos perspektívákat is, és azt is, hogy a, a polgári jogokhoz mindenki számára lehetőséget tenni, például a polgári bejegyzések kérdése rendkívül fontos. Ezeket a kérdéseket tovább fogjuk vinni a jövőben is, figyelmünket pedig nem fordítjuk el a két említett esetről sem. Szeretnénk kapcsolatban maradni az EP-vel, és ezekben a kérdésekben köszönöm. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy kimerítő volt a válasz, és ezt akartuk hallani már egy ideje, ezért tettük fel a kérdést. Mi nem bürokratikus válaszokat akarunk, hanem valódi intézkedéseket. A második kérdés, sem nem foglalkozunk, mert nincs itt a képviselő, és olyan szabályaink vannak, hogyha nincs itt a képviselő, akkor és senki sem delegálta őt, tehát senki sem küldött maga helyett, akkor a harmadik kérdésre térünk át. Francisco Assis kérdése, ő sincs itt, viszont ő küldött maga helyett valakit. 2014. júniusában az emberjogi tanács elfogadta 26 per 9-es állásfoglalást annak érdekében, hogy egy kormányközi munkacsoportot hozzanak létre, amely foglalkozik a transnacionális vállalatok tevékenységeivel és az ezzel kapcsolatos emberi jogi helyzettel, a különböző kártalanítási folyamatokkal. A tárgyalások konstruktív módon folytak az Európai Unióval, de szeretnénk tudni, hogy mik is a prioritások jelenleg. Megadom a szót a válasz érdeké, válaszért Ricardo Szeri úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezt a kérdést illetően, amelyet feltettek, azt válaszolhatom, hogy az Európai Unió rendszeresen, szisztematikusan tárgyal Genfel a dokumentum terén, és a kormányközi munkacsoport 2015. júliusában találkozott először, aztán 2016. októberében, múlt évben találkozott másodszor. Ugye itt mik is a prioritások, a, mik voltak a prioritások a tárgyalások során? a különböző partnerek, szponzorok vettek részt ebben a munkában. Fontos biztosítani, hogy két fontos követelményt vegyenek figyelembe a Genfi tárgyalások során, ugye az Európai Unió érdekeit összességében, és a különböző konfliktus helyzeteket is figyelembe kell venni a tagállamokkal. A kormányközi munkacsoport természetesen tanulmányozza az különböző e- alapelveket, amelyeket konszenzus alapján hoztak meg az ENSZ és az Európai Unió együttesen a vezető e- elvek között itt elős, először is a kormányközi munkacsoport elnökétől azt kérték, hogy lényegi vita legyen a munkacsoport munkája során. A múlt évben is még az volt az álláspontunk, hogy a kormányközi munkacsoport céljait mindenképpen ki kell szélesíteni. Itt a transnacionális vállalatokkal indítottunk, de úgy gondoljuk, hogy más típusú vállalatokat is be kell vonni ebbe a folyamatba. Az Európai Uniónak vannak javaslatai, mert nagyon fontos tudni és világossá tenni azt, hogy az emberi jogok megsértése mm, és a különböző visszaélések nem csak transnacionális vállalatok esetében fordulnak elő, hanem különböző helyi nemzeti vállalati szinten is. Jelenleg létezik egy teljes hálózat ezen a területen a transnacionális vállalatok és más nemzeti szinten működő vállalatok között. Tehát a cél, a hatáskör kiszélesítése, ez mindig is célja volt a tárgyalási pozíciónknak. Nagyon örülünk, hogy uniós szinten és tagállami szinten biztosítani lehet ezeket a feltételeket, sőt 2016. októberében már erről volt szó. Ugye az Európai Unió részt vett a vitában, persze a legvégén tudtuk a, a megállapodást megkötni, a tagállam, tagállamok is delegáció szinten képviselték magukat, Úgyhogy egy hét alatt sikerült részt venni a vitában és lezárni a partnereinkkel ezt a vitát. Most pedig, ugye egy hetes volt ez a vita, most pedig ebben az évben, októberben ismét lesz egy tárgyalás. Az Európai Unió kész természetesen a, tartani magát a kötelezettségvállalásához, és részt vesz majd ezen a harmadik munkacsoporti találkozón. Vannak javaslatok a kötelező érvényű jogi eszközökre vonatkozóan, természetesen még semmit nem mutatott be a kormányközi munkacsoport, ezekkel kapcsolatosan. Azt hiszem, hogy válaszoltam a kérdésre, természetesen továbbra is elkötelezettek vagyunk a tárgyalások mellett a jövőben is, és tehát, ahogy mondtam, 2017. októberében megint lesz egy egyhetes tárgyalás. Köszönöm, köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Végül pedig, de Koraó képviselő Logbiller asszony delegálta igazából a második kérdéssel, meg is kapja a szót. Köszönöm szépen, Koráó úr. Kérdése egy saját kezdeményezésű jelentéshez kapcsolódik 2016-ból az vállalati felelősségvállalása kapcsolatosan. Ez a jelentés különböző konkrét lépéseket fogalmazott meg, amelyeket különböző szereplők tennének, illetve a bizottság, Eddig még nem kaptunk választ a tekintetben, hogy a bizottság hogyan értékeli ennek a jelentésnek a, az utókövetését. Kérdés, hogy a bizottság mit végzett a parlament kérései alapján. Másodszor az illetékes főigazgatóságok a jelentés összefüggésében tettek-e konkrét lépéseket a jelentés nyomán, és harmadszor a jelentésben sürgetett lépések közül melyik jelent prioritást az érintett főigazgatóságoknak. Köszönöm szépen. Evelyn anyja, asszony, tessék. Responsible business conduct, sustainable... A fenntartható vállalatok nagyon fontos részét képezik a megoldásnak, a, a fenntartható fejlődésnek és a tisztességes szervezeteknek. A súlyos emberi jogsértések, alapvető elvek megsértése, a, a munkaköri, munkahelyi jogsértések dupla láncban, egyéb helyeken tűrhetetlenek. A 2014-es EU stratégia alapján a bizottság intenzívebbé kívánja tenni munkáját több jogalkotási kezdeményezésben. Ezek között szerepelnek ezek a stratégiák, mint a, a nem pénzügyi információ nyilvánosságra hozatolára vonatkozó irányelv is a közelmúlt innovatív intézkedései e téren szintén elfogadásra kerültek, mint a részvényesi jogok irányelv, és hamarosan elfogjuk a konfliktus megoldó szabályozási rendszereket. Az EU tagállamok a vállalat szociális felelősére és az emberi jogok védelmére nemzeti terveket kell, hogy létrehozzanak. A, nyomon köve, a bizottság pedig nyomon követi a G7, G20 illó keretek végrehajtását. Ezek között a, a, a zéró alapok nyomon követe, ez a, a munkahelyen munkahelyek kapcsolatot, halálesetek, súlyos sérülések számának alakulása, a kapacitásépítési programok az ILO-val és OECD-vel, amivel a felelős vállalatvezetést tovább lehet ösztönözni. Két fontos stratégiai közleményt fogadtak el múlt ősszel a bizottságnál a fenntartható fejlődésekkel kapcsolatban, a 2013-as fenntarthatósági program és a tőkepiacok uniója. Ahogy a a 2016 novemberi közleményben meghatároztuk, létrehozta a bizottság az erre vonatkozó munkacsoportot Timmermans elnöksége mellett közös felelősségre vonatkozó átfogó ellenőrzési és végrehajtási munkát végez az érintettekkel együttműködve a tagállamokban. Javult koordináció és együttműködés az összes magán és állami érintettel, az EU jogalkotási programok és szakpolitikai kezdeményezések végrehajtására vonatkozóan. Ami a kereskedelmi politikai eszközöket illeti, a GSP plus kedvezményezettek ellenőrzése szisztematikus, folyamatos és egy sor elemet tartalmaz, a scoreboardok, a követő missziók, a GSP plusz kedvezményezettek fejlődése, illetve a 2007-es nemzetközi egyezmények végrehajtása. A második féléves jelentés 2017 végén jelenik meg, és majd rámutat arra, hogy milyen előrehaladást tettek a kedvezményezett országok, és mik a még függőben lévő kérdések ami a szabadkereskedelmi megállapodásokat illeti, az emberi jogokat az EU szakpolitikai keret megállapodásba fel kell venni, az EGA partnerség és együttműködési megállapodásba, és a többi úgynevezett e, lényeges elemek záradékba. Az új e, megállapodásokat intézményesen kell kapcsolni a szakpolitikai keret megállapodáshoz. A bizottság a legutóbbi kereskedelmi és e, egyéb megállapodásaiban felveszi azokat a rendelkezéseket, amelyek a vonatkozó mm, nemzetközi eszközökkel kapcsolatosak, mint az OECD útmutatók, stb. Ami a jogorvoslathoz való hozzáférés, a 2016-os határozata értelmében az Európai Uniós Alapvető Jogi Ügynökséget arra kérte, hogy szakértő véleményt fogalmazzon meg arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a vállalatok és emberi jogok kérdésében jogorvoslatot biztosítani EU szinten. Erre vonatkozóan tegnap fogadtuk el a szöveget. A bizottság a vélemény a vonatkozó véleményt a területen kívüli esetekre vonatkozóan is értékelni fogja, és megteszi a szükséges lépéseket. A folyamatban lévő és elkövetkező lépésekkel fel lehet majd gyors, gyorsan gyorsítani a szükséges felelősségteljes gyakorlatokat egyre nagyobb EU vállalat esetében is, ezek között a KKV-k körében is. Bene, grazie. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm még egyszer a válaszokat, amelyeket a kérdéseinkre adtak itt le is zárjuk a mai munkánkat, és holnap reggel 9 órakor találkozunk. Mindenkinek kellemes estét kívánunk.